Brock és Guattieri urak jelentéséről szóló szavazás az első pont, az Európai Unió működéséről szóló szerződés módosítása azoknak a tagállamoknak a stabilizációs mechanizmusára vonatkozóan, amelyek hivatalos pénzneme az euró. Foglalkozunk tehát a az állásfoglalással mindkét előadó kért szólt, Brokkor és Guatieri úr is. Nagyon so- hosszú vita volt tárgyalás a tanácssal. Nem tudom, hogy Vork kollega szeretne szólni. Elnök úr, kedves kollégák! Ez az európai stabilitási mechanizmus szükséges annak érdekében, hogy egy tartós jogalapot teremtsünk annak érdekében, hogy szolidaritást tudjunk tanúsítani azon országokkal, amelyek nehéz helyzetbe került, kerültek, de hogy ezzel együtt a megfelelő költségvetési fegyelem szavatolva legyen, a növekedési kérdéseket közösen meg tudjuk oldani, és meg tudjuk védeni az eurót is. Ez csak egy egyszerűsített szerződésmódosítási eljárás révén lehetett megoldani. Egyrészt az idő hossza miatt, amelyre szükség lett volna egy hagyományos eljárás esetében, valamint a referendumok elkerülése véget is az egyes tagállamokban. Ugyanakkor azonban a parlament azt a véleményt képviseli, hogy itt egy rendes eljárás szerint kellene eljárni. Az eredeti javaslatok szerint ez egy teljesen teljes mértékben kormányközi megközelítésű mechanizmus lett volna, amelyben sem a bizottság, sem a parlament nem játszott volna szerepet. Ma elmondhatjuk azt, hogy az általunk folytatott tárgyalások révén az Európai Bizottsággal, az Európai Tanács elnökével, az Eurózóna elnökével és az Európai Központi Bankkal folytatott tárgyalások révén minden kérdésben, ahol a döntésekről van szó, a keretek meghatározásáról, egy olyan rendeletet javasolunk, amely egy közösségi eljáráson belül megoldható legyen, és az Európai Parlamentet ezen eljárás keretein belül egy bizonyos szerepel lássuk el, és szerepet játszhasson ezen kérdések megvitatásában és a döntésekben. A kiindulási helyzetben nem voltunk teljesen boldogok az adott helyzettel, de elértük azt, hogy a közösségi intézmények ne szoruljanak ki a mechanizmusból, és ne csak egy kormányközi megközelítés érvényesüljön. Azt javasolhatjuk most tehát, hogy ezt a szerződés módosítási eljárást az Európai Tanács részéről támogassuk. Megfelelő módosítókat nyújtottunk be, amelyet a Alkotmányügyi Bizottság támogat és elfogadott, az euró övezet elnöke emellett a az euróért felelős biztos, valamint az Európai Tanács elnöke levélben tudatta velünk, hogy valóban támogatják ők is ezt a megoldást. Azt hiszem ez egy megbízható alap ahhoz, hogy most megszavazhassuk a módosítást, hogy ezáltal az eurót biztosítsuk és stabilá tegyük, amely nagy siker Európa számára, és közösen tudjunk előre haladni a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm, Gualtieri kolléga következik. Ma nel rapporto che ci accingiamo a votare, le riserve... Az a jelentés, amelyről most szavazunk, tartalékokat is eh, tartalmaz a kormányközi mechanizmussal kapcsolatban. Ez kétségtelenül így van, mégis a véleményünk pozitív, amiről el már Brock is most szólt. Sokat tárgyaltunk erről, és így lehetett komoly célokat is elérnünk. Elsősorban azon a területen, hogy a segélyekhez kapcsolt feltételeket rendeletben kell tisztázni. Eddig, tehát ebből a szempontból elfogadható, hogy pozitív eh, hozzáállást kérünk. Köszönöm a kollégáknak, akik hozzájárultak ehhez az eredményhez, részt vettek benne, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Helmár Brokkal működhettem együtt, az árnyék előadókkal, az Econ szakbizottsággal, hiszen ők is adtak árnyék előadót a munkához. És köszönöm a frakciók koordinátorait, akik szintén fontosak voltak, politikai támogatást adtak. Köszönjük. Eh, köszönöm. Az Európai Bizottság elnökét és a lelnökét szeretném köszönteni. Nagyon fontos szavazáson vesznek részt. Köszönöm, hogy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 tartózkodás elutasítva. 12-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es módosítás ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os és 28-as módosítás egyforma mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kompromisszumos módosítások vannak 38-39-40-es az Alkotmányügyi Bizottság részéről ezek a módosítások elfogadhatóak, lefordították őket, minden képviselő megkapta. Ennek ellenére szeretném megkérdezni, hogy van-e kifogás. Úgy látom, hogy nincs kifogás, akkor szavazunk a három kompromisszumos módosításról, 38, 39 és 40-es. Ez név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 30-as és a 19-es módosítás kiesik. Ügyrendi kérdés? Nem működik a gépem. E, Köszönöm. 463-as. Tehát a 20-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as módosítás ezt visszavonta Gualtieri úr. Hát Gualtieri előadó visszavonta a 33-as módosítást, erről nem szavazunk. 21-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34-es módosítás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es, 24-es, 24-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kompromisszumos módosítás 37-es az az Alkotmányügyi Bizottságtól. Van-e kifogás a kompromisszumos módosítás ellen? Nincs. Akkor ezt szavazásra bocsátom. 37-es kompromisszumos módosítás, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. hetes és 26-os módosítás egyforma mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most szavazásra bocsátom a jogalkotási javaslatot, módosítva az egészet, mégpedig név szerinti szavazásra mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk mindazoknak, akik ezen a jelentésen dolgoztak. Most pedig a következő napi rendi pontra térünk át. Hölgyeim és uraim, magyarázatok, a szavazat magyarázatok holnap ejthetők meg, most ma nem lesz szavazás magyarázat. Kérem, hogy ma ne jelentkezzenek, ne adjanak szavazat